környezetről és a biodiverzitásról van szó, hanem a gazdasági fenntarthatóságról is, a halászok életének fenntarthatóságáról. Milana. Fel... Köszönöm Milena úrnak. Elmondom önöknek azt is, hogy az 52 per 2011-es írásbeli nyilatkozat, amely a downkoros gyermekekről szól, szintén megkapta a parlamenti képviselők többségének aláírását, és ennek következtében a 123. cikk értelmében elküldjük a címzetteknek, és aztán pedig megjelenik a jegyzőkönyvben is, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében. Most pedig megadom a szót Kutas úrnak, aki az egyik kezdeményezője volt ennek az írásbeli nyilatkozatnak. Meszke, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak, akik a kezdeményezésünket támogatták. És a társszerzőknek is, asszonynak, Nikolaj Katarabella, Ülland kollégáknak, és persze másoknak is, az asszisztenseknek is meg szeretnénk köszönni a lelkes együttműködést. A mai politikai üzenet az, és ez egy szimbolikus üzenet, hogy a parlament szolidaritást vállal a Down kóros gyermekekkel, és minden lehetőségét felhasználja ahhoz, hogy a sokféleség unióját eh, az ő támogatásukkal is gazdagítsa. Fórián. Köszönjük, utas úr. Most pedig eh, elkezdjük a szavazást. A napirend szerint eh, az egyszerűsített eljárás alapján szavazunk Szaranocs úr jelentéséről.